Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Tisztelt képviselő kollégák, folytatjuk az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzésük? Nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor azt elfogadottnak tekintem. Most rátérünk a következő.